és amint Timmermans úr, alelnök úr helyet foglal, meg is adom neki a szót. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Uh, Köszönöm. Először is elmondanám, hogy mennyire fontos ami. Számunkra az Európai Bizottságban a hatástalmányok kérdése fontos, hogy az európai cégek és polgárok vállát felesleges jogszabályokkal ne terheljük. Meg kell ugyanis bizonyosodnunk arról, hogy az európai gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázását lehetővé tegyük. Az Európai Bizottság, Parlament és Tanács a három intézmény közös felelőssége, hogy a jogszabályok meghozatala előtt felmérjük, hogy hogyan érhetjük el a kívánt célokat, se többet, se kevesebbet. Ezért hiszek ennyire a hatástanulmányok fontosságában, így kell indulnia a jogszabályalkotásnak, a javaslattételnek az Európai Bizottságnál, és ez meg kell, hogy határozza a munkát aztán, nem mindegy, hogy a hatástolmányi bizottság hogyan működik, de meggyőződésem, elnök úr, az is, hogy közös felelősségünk az Európai Parlamenttel és a tanácsa együtt, hogy a hatástanulmány vizsgálat rendszerén végig az egész folyamaton javítsunk, hiszen a jogszabály javaslat nem, a, nem ez a fontos, hanem a végtermék, a végeredmény, és tudjuk, hogy ez nem feltétlenül ugyanúgy néz ki, mint a folyamat elején. Éppen ezért meg kell próbálnunk együtt, tudom, hogy parlamentnek mennyire fontos kérdés ez, tehát együtt kell megtennünk mindent annak érdekében, hogy a három intézmény a hatás tanulmányok terén többet és jobban tegyen. Ehhez persze tisztán kell látnunk, hogy milyen hatást vált ki egy ilyen hogy pontosan annyit érjünk el vele, se többet, se kevesebbet. Ahogy azt az elején említettem, számomra különösen fontos az, hogy a kis és középvállalkozások segítsünk, hogy a, őket is lehetőséghez juttassuk. A tagállamokban e, a hatástanulmánya foglalkozó e, szervek Től azt hallottam, hogy a kis és középvállalkozások e, számára, hogyha a bürokratikus terheket csökkentjük, akkor ez katalizátorként járhat el, például a munkahelyteremtésben. Képzeljék csak el, tényleg csak az érvelés kedvéért, hogy mondjuk egy pék vagy egy hentes adminisztratív terhét 10%-kal csökkenthetjük, meggyőződésem, hogy ez a 10% is ö, óriási különbséget jelenthet, hogy valakit, mondjuk egy segédet még föl tudjanak venni, vagy esetleg le kell húzniuk a rolót, mert nem bírják már ezt az adminisztratív terhet, és tönkre mennek. Óriási eredményeket hozhat el az adminisztratív terhek csökkentése, mert Tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások mennyire fontosak az európai gazdaság gerincét adják. A munkahelyteremtés gazdasági növekedés katalizátora lehet ez. 85%-a a magánszektorban mm, létrehozott munkahelyeknek a KKV-knak köszönhető. Nekik kell segítenünk. Az administratív teher részleges csökkentésével nagyon sokat segíthetünk nekik, hogy amikor jogszabályokat hozzunk, jogszabályokat alkotunk, pontosan annyit érünk el, amennyitre szükség van, ne többet, ne kevesebbet. Ez számomra különösen fontos. Tényleg nagyon eh, szenvedélyesen hiszek ennek a fontosságában, de ehhez szükségem van az önök támogatására, segítségére is, mert a hatástanulmányok tekintetében e, az Európai Bizottság önmagában mit sem tehet. Önökkel együtt lehetünk csak sikeresek, a bizottság és a parlament együtt meggyőzheti a tanácsot arról, hogy ők is felvegyék a kesztyűt. E, hát eddig, a, hogy is fogalmazzak diplomatikusan, a tanács nem volt, e, nem igazán követett bennünket, pedig a bizottság és a parlament együtt szeretne ehhez a téren eredményeket elérni. Thank you very much um, for this. Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot. Most pedig a frakciók részéről, az első hozzászóló a néppárt részéről, Markus Piper kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr, a KKV-knak a jóléte nagyon fontos számunkra, hiszen ők a gazdaságunk gerince, nem szabad őket bürokrációval termelni. Minden politikai prédikációban elhangzik el, és Timmermans úr az ön beszéde is egy prikáció volt, bár kicsit több volt a tartalma. Én szeretném tényleg azt, hogy az Európai Parlament megkezdje a munkát még ma, és szeretnék egy-két kérdést feltenni önnek a bizottság belső irányelveit illetően. Miért nincs kötelező érvényű KKV tesztelés már? A ö, jogszabály már miért nem specifikus, miért nem jól megfogalmazott, miért ö, nagy a játéktere ezen a téren az igazgatóknak, hogy szabadon döntsenek ezen a, ebben az ügyben, amikor hatástanulmányt kért készítenek. Mi szeretnénk, hogyha ez a KKV teszt megint kötelező érvényű lenne, és a hatástanulmányt komolyan venné a bizottság. A Stoiber csoportnak az volt a célja, hogy a bürokráciát leépítse. Kérem, támogassa a csoport munkáját. Nagyon sok európai országban, Svédországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Németországban is léteznek ennek a csoportnak független szakértői, akik figyelik a nemzeti jogalkotást. Miért nincs egy ilyen csoport Brüsszelben? Hiszen a bizottságnak is szüksége lenne erre. A bizottságnak a munkáját nem fogja ez korlátozni vagy helyettesíteni, hanem csak azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy ilyen szakértői krémium, amely a szubszidiaritásnak a szakértője. Az embereknek és a vállalkozásoknak be kell bizonyítanunk azt, hogy az EU nem terheli túl a jogalkotást azért, hogy szavahihetőek maradhassunk. Köszönöm elnök, szeretnék arra emlékeztetni, hogy ne terheljük túl a hozzászólási időt sem. Viktor Negreszkó kolléga a szocialisták részéről egy percben. unei politici publice este esențială pentru a ne asigura de eficiența. Köszönöm. Nagyon fontos ezen a téren a közpolitika hatása. Üdvözlöm, hogy a parlament részletezi ezt a kérdést, és új megoldásokat talál ennek elérésére. A hatástanulmány legfőbb célja az, hogy egy döntés hatását megértsük. Ez mindenféleképpen szükséges mennyiség és minőségi téren is, mert mindenkinek tudnia kell azt, hogy egy bizonyos szakpolitikát miért akarunk bevezetni tekintettel erre a kontextusra az európaiakat be kell vonni abba, hogy mi abba azokba az okokba, hogy miért születnek ilyen döntések. Meg kell érteniük azt is, hogy válaszokat kell adnunk az állampolgároknak. Ezen intézkedések lehetővé teszik, hogy az állampolgárok megértsék azt, hogy a döntések nem zárt ajtók mögött születnek. Biztos úr, Gondolom, hogy ilyen hatástanulmányt fog készíteni. Köszönöm. hadd mondjam el, hogy mindenkinek a politikai frakciók által megadott hozzászólási idő áll rendelkezésére. És a tolmácsok számára nem fair megoldás, hogyha ezt az egy percet olyan gyorsan olvassák fel, hogy egyszerűen nem lehet tolmácsolni értelmesen. Kérjük, tartsák be a rendelkezésükre álló időt, és úgy beszéljenek, hogy lehessen ezt követni is. Maria Snotis 2000, elnök úr. Az, hogy a hatásvizsgálat jól folyjon az Európai Unióban alapvető fontosságú. Először is politikai szintéren ez nagyon fontos, mert első fázisban az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy a szubszidiaritás elve nem sérül-e. Ez egy politikai kérdés, ez egy nagyon fontos kérdés, és az Európai Unió felelősségi körébe tartozik. Ez a hatalmi körök, a felelősségi körök tiszteletbe vétele a tagállamokban is nagyon fontos. Ez pedig az Európai Bizottság feladata. A második kérdés az, hogy tiszteletben tartsuk az alapvető jogokat. Az alapvető jogok nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak, amelyek nagyon sok problémás helyzetre adhatnak választ. Harmadik sorban a KKV-k kérdése. Nagyon fontos ez a téma. Hogy mondjuk egy példát, Görögországban, ahol semmiféle értékelés nem történt, hogy mi a helyzet a munkanélküliekkel, a deprivált rétegekkel. Ott, mivel a bizottság része a trojkának, ellenőrizniük kellett volna a helyzetet. 75%-kal csökkent a gdp a KKV-knak. Nem tudják befizetni az adót. 230 ezer KKV bezárt. Hogyha jól vizsgálták volna meg a hatásvizsgálatban a következményeket, akkor más lett volna az eredmény. Ezen kívül nagyon fontos a technológiai fejlesztés. Technológia nélkül ugyanis nem lehet új termelési módszereket megvalósítani. Ezt a bizottságnak és az Európai Parlamentnek is ellenőriznie kell. Köszönöm szépen. Példaszerű a kolléga, úgyhogy két percben a liberálisok részére Telicska úr. Köszönöm, elnök úr. Sokkal többet vártunk a jobb jogszabályalkotás uh, folyamatától, kisebb adminisztratív terhet nőtt. Egyszerűbb jogszabályokat, amelyek egyre bonyolultabbak váltak egyszerűen nem vagyunk következetesek, és alapvetően egyre nagyobb teher sújtja az európai polgárok és cégek vállát, anélkül, hogy igazán komolyan vennénk a kitűző célokat. A jobb jogszabályalkotásnál fontosabbat el sem tudok képzelni. Korábban is foglalkoztam már ezzel, nagyon sokat hallok erről az európai cégektől, hát abban számukra ez a legfontosabb. Egyetértek az alelnök úrral, hogyha tudnánk 10%-kal csökkenteni az adminisztratív teret, akkor 1%-kal nőne a, GDP is. Az Európai Bizottság sokat tett, de nem eleget. Az Európai Parlament is tett egy keveset, de nem eleget. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy intézményközi megállapodás alapját is képezheti. Szerintem a hatástanulmányok köré kellene építenünk a jobb jogszabályalkotás programját. Szeretném, hogyha ezt függetlenül jó végeznék, minél profibban. Szeretném, hogyha az alelnök úr felügyelni ezeket a tevékenységeket. Pénzügyi célokat is szeretnénk, ambiciózusnak tűnhet ez, de korábban is működött ez így Amerikában és egyes uniós tagállamokban. Tehát hasonló kéréseim vannak, mint Piper kollégának, ezeket nem ismételném el. Annyit mondanék csak, hogy ambíciói, alelnök úr ambíciói nagyon ösztönzőek, nagyon jó ezeket hallani, erben számíthat a segítségünkre, de szeretnénk kézzelfogható eredményeket látni, nem úgy, mint az elmúlt tíz évben. Nächster Redner, Reinhard Bütikow. Köszönöm. A zöldek részéről Reinhard Pütikoffer másfél percben. Mikrofon nélkül hozzászólás. Megpróbálok három egyszerű gondolatot megfogalmazni másfél percben. Először is vigyáznunk kell, hogy a jobb szabályozási keret ne azt rejtse magában, hogy deregulálunk. Ha megnézem, hogy a Business Europe ma mit nyújtott. Ennek semmi köze a jobb jogszabályokhoz, hanem a gazdaságunk jövőjét megtorpadózta a dereguláció miatt. Ezért aztán a hatásvizsgálat egy befogadó eszköz kell, hogy legyen, és nem szabad ezt halogatnunk. A költségeit figyelembe kell vennünk, de azt is, hogy milyen előnyei lehetnek. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen új piacok keletkezhetnek. Ezt összefüggéseiben kell látni. A második gondolatom. Ez az úgynevezett szakértői csoport, a Stolber Bizottság javaslata dolgozniuk kell. Szeretnék arra utalni, hogy a környezetvédelem, a szakszervezet és a munkavállalóknak az érdekeit nem képviseltik eddig megfelelően, úgyhogy erről beszélnünk kell. Nem szabad egy bürokratikus szervet létrehozni, aminek a feladata a bürokratia felszámolása. A harmadik sorban nagyon veszélyes az, hogy a mikrovállalkozásokat mindig kivesszük a jogalkotásból, hiszen a Europe Chambers sem foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm szépen, Pidikofer úr. Most pedig Dominik Márta függetlenek részéről másfél percben. Kedves kollégák! Csak üdvözölni tudjuk ezt az elvégzett munkát, a bizottság által végzett nagyon fontos előkészítő eljárásokat, de figyelembe kell venni minden előnyét és hátrányát is ennek, hatását, hogy milyen hatása lehet ennek az egész jogalkotásnak. Egyáltalán nem kétlem az eredményét ennek az elemzésnek. Tudom, hogy nagyon sok lobbista van, és nagyon hatékonyan dolgoznak. A kérdésem azonban az, hogy mennyibe kerül mindez? Hiszen az ember a, ki, a désindustrialisation, mort programmée de notre agriculture et de... A könyves munkája attól függ, hogy hogyan áll meg a fal de hát elég sok a probléma az oktatás terén is, nem tudjuk ellenőrizni a migrációt, óriási a korrupció, és egyre nagyobb a bizonytalanság, elveszük, elveszítjük az értékeket, stb. stb. És csak a legrosszabbakat említettem. Nyilván a hatástanulmány segít a döntéshozatalban, de nem helyettesíti mindig is politikai döntös, döntés születik az egész kollégium részéről, amit a tanács nyújt be, és a parlament szavaz meg. Elnök úr, kedves kollégák, keresék a hibát. Köszönöm, kedves kollega. Michał Boni, Anatol. A következő hozzászólunk Boni úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! A kis és középvállalkozások nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy új életet leheljünk az európai gazdaságba. Digitális eszközökkel is biztosíthatjuk az új munkahelyteremtés és gazdasági növekedés célját. De azzal, hogy egyre növeljük a bürokratikus terhet az Európában, ez megnehezíti a kevék dolgát, ezért önmagában fabatkát sem ér a hatástanulmányok rendszere, az nem átlátható módon működik. Fontos, hogy tényleg komolyan vizsgáljuk, hogy mekkora terhet teszünk a KKV-k nyakában, amikor új jogszabályt fogadunk el. Egy olyan független értékelő bizottságra van szükség, amely átvilágítja magát a, a hatástanulmányi folyamatot. Külső szakértők bevonására van szükség, amelyet a parlament neveznek ki az Európai Bizottsággal együttműködésben. Együtt nekünk, a bizottságnak, a tagállamoknak és a parlamentnek eh, a feladata ez. Fontos a parlament eh, bevonása, mert eh, saját szakértőket is bevonhat, amelyekkel részben rendelkezik is. Így tudjuk elérni azt, hogy nem csak az Unió, hanem a tagállamok szintjén sem növeljük a bürokratikus terhet, de persze a szabályokat gyakorlatban is jobban át kell ültetni, javítanunk kell a KKV-k helyzetén Európában. Ehhez sokat kell még tennünk. Anthony McIntyre következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Timmermans úr által elmondtukat csak üdvözölni tudom, úgy tűnik számomra, hogy átlátja ennek a kérdésnek a fontosságát, és azt hiszem, hogy valóban komolyan is gondolja, amit mond. A hatás tanulmányok nélkül a jobb jogszabályalkotás célját el sem tudom képzelni, már csak azért is, hogy kevesebbe kerüljön egy uniós jogszabály betartása. Itt tudunk gazdasági növekedést és munkahelyteremtést generálni. Egy olyan jogszabályi keretre van szükség, ami elősegíti a magasan képzett munkaerők felvételét, a, munka, a piacra jutást, Persze tudunk kell, hogy nem minden cégnek ugyanaz az igénye, nincsenek egyen megoldások, mindenkinek személyre szabott megoldásokkal kell segítenünk. Nekünk, képviselőknek teljes mértékben ki kell használnunk a hatás tanulmányi osztályban lelő lehetőséget itt az Európai Parlamentben. De ennél tovább mennék, a konzultáció folyamat előtt hozzák nyilvánosságra a hatástanulmányt, illetve hogy a mikrocégek hogyan kaphatnak ezről felmentést kapni. Köszönöm, üdvözlöm Önöket képviselőtársaim, Wikström asszonynak adom meg a szót. Commissioner Timmermans, de még Timmermans úr. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a jogalkotásban minőségibb törvényeket akarunk hozni. Ezzel egyetértünk. Azt szeretnénk, hogy hatékonyabb jogszabályokat alkossunk, de ugyanakkor a helyszínen is jobban felhasználhatók legyenek ezek a jogszabályok, függetlenül attól, hogy hova tartozunk. Ez az elemzés, amit a bizottság készített, rendkívül fontos hatással lehet. Én a petíciós bizottság vezetője vagyok, és nagyon jól megtapasztalhatjuk itt, hogy hol működnek jól a jogszabályok, és hol nem. Hogy hol kérhetnek még egy kicsit többet az állampolgárok. Segíthetünk konkrétan is ennek a munkának a végrehajtásában, megfelelő eszközökkel, illetve a következmények elemzésével. Remélem, hogy oda tudnak erre figyelni, és én is rendkívül büszke legyek, leszek erre. Köszönöm szépen, Kappel asszony következik egy percben. Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr, alelnök úr, ön ma utalt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a jó hatástanulmány a foglalkoztatás és növekedés területén elkészüljön Európában, és azt is mondta, hogy a KKV-k a gerincei a foglalkoztatásnak Európában. Ezben teljes mértékben egyetértek. európai vállalkozásoknak több mint 9 millió foglalkoztatottja a KKV-ből származik. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatottaknak több mint kétharmata a KKV-kban dolgozik. Ezért aztán nagyon fontos az, hogy a hatástanulmány a KKV-kra koncentráljon. Piper úr javaslatát támogatom. A kötelező jellegű KKV-tesztet a hatásvizsgálatba bele kell venni újra. Nagyon fontos, hogy az kis dolgok először elvet kövessük, Kulén. Köszönöm, kedves kollega, lejárt az ideje, Szanter asszony következik másfél percben. La présidente, monsieur le, le commissaire. Köszönöm, elnök asszony a szót. Biztos úr, az európaiak háromnegyede úgy gondolja, hogy Európa túlságosan bürokratikus. Túl sok a szabály, és ez rendkívül megingatja Európa és intézményeinek szavahihetőségét. A KKV-k amelyek 99%-át képviselik az európai ö, vállalkozásoknak, az első áldozatai ennek. A tanulmányok nagyon jól mutatják, hogy az új jogszabályok adminisztratív költsége tízszerese ö, a KKV-k számára, mint a nagy vállalatoknak. Az Európai Bizottság ö, rendkívül részletes eljárásokat hozott annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az európai jogszabályok például a KKV-k tesztelésével jobban megfelelő lesz. Sajnálatos módon ez nem kötelező, és az újonnan javasolt szövegek csak felére vonatkozik. Ami még ennél is rosszabb, a bizottsági ö, ö, hatástanulmányban erről szó sincs. Pedig az úgynevezett Small Business Act reformjáról most van szó, és a összes konzuli szerv próbálkozik ennek elérésére. A kicsikre kellene először szabály, gondolni, ennek kellene szabályként érvényesülnie, és nem kivételként megjelennie, hogy segítsünk nekik. Köszönöm szépen, Kállász asszony következik. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. A kis cégek adhatják az európai gazdasági növekedés motorját, ugyanakkor ehhez könnyebbé kell tenni az életüket, a dolgokat, ehhez elengedhetetlen a hatos, hatástolmányok rendszerét eh, javítani, hogy valóban elérjék a kívánt célt, hogy a kis cégek érdekeit is szolgálják, nem csak a nagyokét. Ugyanakkor az Európai Bizottság szakértői csoportja szerint jelenleg eh, tízszer annyiba került egy kis cégnek egy szabály eh, megbetartása, mint egy nagy cégnek ez nem szabad, hogy így legyen. Az Európai Bizottságnak bele kell képzelnie magát a kis cégek helyébe, akiknek sem idejük, sem pénzük, sem emberük nincs arra, hogy minden apró jogszabálynak megfeleljenek. Nagyon kíváncsian várom, hogy hogyan kívánják jobban a hatástalmányok rendszerét a KKV igényeire szabni. Köszönöm. Egy kék kártyás kérdés, te Bogovics, az Bogovics úrtól elfogad? Igen, úgy látom, akkor parancsoljon képviselő úr. Ez egy 30 szegond. Ja. 30 másodperce van, uram. Köszönöm. Egy kérdésem lenne. Vagy megjegyzésem. Szerintem ha, meg kellene határoznunk, hogy mely területeken lehetne egyszerűsíteni a helyzetet, például a közbeszerzések területe pont olyan, szerintem, ahol óriási a különbség a tagállamok között. Egyetért velem? Igazából a kékártyás kérdések a kérdések feltételére szolgálnak. Önnek nem sikerült kérdést megfogalmazni, mégis Kálasz önnek megadom a szót, hogy 30 másodpercben valahogy reagáljon. Sajnálom, nem hallottam a tolmácsolást. Egy másik nyelvet hallottam. Egy kommentárt eh, hallottunk Bogovics úrtól, ha erre szeretne reagálni. Akkor a következő hozzászólóval folytatjuk, Gambus úr másfél percben. Gracias, señora presidenta, señor Timmermans. Köszönöm, elnök úr, a szót. Timmermans úr, a KKV-k jelentőségének illusztrálására megfelelő hatástanulmányra van szükség a bizottság részéről. Három évvel ezelőtt öt intézkedés született, hogy minél kevesebb legyen az adminisztráció a KKV-k szempontjából, ugyanis nagyon nehezen tudnak megfelelni mindennek. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a munkahelyek 30%-át a KKV-k adják Európában. Úgyhogy először a kicsikre kell gondolni. Ne felejtsük el, hogy ők a motorjai az európai gazdaságnak. Spanyolországban például jelentős ö, százalékát ö, képviselik a munkaadóknak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő politikai támogatást élvezzenek. Ez talán nem elegendő, ami eddig történt, talán hatékonyabb útmutatásokra is van szükség, hogy az európai szabályokat egyszerűsítsük a növekedés, munkahelyteremtés érdekében. Köszönöm szépen. Stefanek úr következik egy percben rozhodnutia na európskej úrovni ovplyvňujú. az eu szinten hozott döntések több mint 500 millió állampolgár életét érintik, úgyhogy nagyon fontos, hogy ismerjük a következményeit. A hatást vizsgálatnak a minősége ezért nagyon fontos ahhoz, hogy az unió megfelelően fejlődhessen. Három gondolatom lenne először is én úgy gondolom, hogy a munkahelyteremtés az abszolút prioritásunk. Minden egyes döntést ennek a kritériumnak a fényében kell vizsgálnunk, ebbe beletartozik az is, hogy a KKV-kat így tekintsük, hiszen ők teremtik a legtöbb munkahelyet. Ezen kívül az Európai Bizottság 10 prioritást azonosított be, ezeknek tudni kell a kihatását a jogalkotására, és nagyon fontos, hogy ezek a kritériumok ne mondjanak ellent egymásnak, függjenek össze és egészítsék ki egymást. Végül, és nem utolsó sorban, szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az Európai Parlament szerepe, mint az egyetlen választott intézmény európai szinten, és szeretnék együttműködni a bizottsággal a hatásvizsgálatban. Köszönöm szépen. Paunova asszonyi a szó másfél percben. Köszönöm. Biztos úr, gyakran beszélünk arról, hogy hogyan javíthatunk az üzleti környezeten, hogyan segíthetünk az európai cégeknek, a munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedés létrehozásában. Nos, a finanszírozáshoz jutás az egyik problémája a KKV-knak. Az új Európai Bizottság egyik fontos prioritása az administratív teher csökkentése. Ehhez gratulálni tudok csak, ez valóban nagyon dicséretes cél kitűzés. A Think Small First, gondolkozunk kicsiben elv az, amit alkalmaznunk kell, méghozzá úgy, hogy egy kötelező KKV vizsgálatnak is alávetjük a jogszabályjavaslatainkat, azaz megvizsgáljuk, hogy milyen terhet rovunk a KKV-kre egy jogszabály elfogadásával. Elfogadhatatlannak tartom azt a tényt, hogy az új iránymutatások nem utalnak erre a KKV tesztre, amely kötelező elemként bele kellene, hogy épüljön a hatástanulmány eh, folyamatba. Köszönöm, egy kék kártyás kérdést elfogad? Igen. Parancsoljon, Grappini asszony. Accepted. Oké. Okay. Nem, nem fogadom el Grappini kollégától. Nous passons euh, à la minute 30 de monsieur Le... Jó rendben, akkor Levrieux úrral folytatjuk. Köszönöm, elnök asszony. Én is megpróbálom tisztelt betartani a rendelkezésemre álló időt. A bizottsági információ kapcsán nagyon fontos emlékeztetni a kezdetek kezdetére. A hatástanulmány tényleg eszköz a jogszabályok alkotásához, ezért nagyon fontos, hogy pontosan tájékoztassuk a döntéshozatalról állampolgártársainkat. Hiszen ennek hatása van az európai állampolgárok minden nap életére. Oda kell figyelnünk azonban arra is, hogy ez ne azt eredményezze, hogy még nagyobb lesz az adminisztráció, és még nagyobb ö, jogszabályhalmaz ö, gyártunk. Ö, rugalmasságra kellene összönöznünk a bizottságot, sőt bizonyos esetekben rendkívül merev a hozzáállása. Kérem, ne csináljanak hatástanulmányt a hatástanulmányokról. Köszönöm szépen a spontán felszólások következnek. Szuika asszony, egy percben. Hvala lépa. Köszönöm szépen. Nos, hallottuk, hogy a vállalkozások 85%-a KKV nagyon fontosak a gazdaság számára. Timmermans úr, az önambíciói nagyon ösztönzőek, ön elkötelezte magát az ügy mellett, és mondom, támogatást is kap. De lenne egy kérdésem. Amikor létrehozzuk ezt a független szakértői szervezetet, amely az EU jogalkotás szava hihetőségét garantálna, hát már létrehoztuk az ön portfólióját, akkor átfedik egymást a felelősségi körök? Szükséges ez? hogy valaki más elvégezze a bizottság munkáját, hogyha megfelelően végzik a hatásvizsgálatot, hogyha az akadályokat elhárítjuk, egyszerűsítjük a jogszabályokat, könnyen megvalósíthatóvá tesszük őket, akkor miért van szükség egy független testületre? Kérem válaszoljon, köszönöm. Monsieur Caputo. Köszönöm, Caputo úr kap szót egy percben, parancsoljon. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. A hatástanulmánynak az a célja, hogy a valószínű hatását vizsgálja meg a jogszabályoknak az állampolgárok életére. Nagy kihívás ez, mert a, ezek a politikai döntések gyakorta nem föltétlenül tudományos eredményeken alapulnak. Pedig szükség volna erre is, akkor is, hogyha rendkívül szakmai területről van szó. Ezért a bizottságon belül is új módszerekre van szükség, és ezért kérem a bizottságot, hogy egyszerűen tudományos eredményekre alapozza döntését, mert ez rendkívül fontos, és az is, hogy nyilvánvalóak és átláthatóak legyenek. Köszönöm szépen, Polcsák úr, az aki már türelmetlenül várja a lehetőséget egy percben. Pane mm, eh, Köszönöm szépen, biztos úr. Én is szeretnék rámutatni arra, hogy ez a terület nagyon fontos számomra, nagyon érdekel. Jogászként foglalkoztat engem ez, és azért is, mert az európaiak azt várják tőlünk, hogy megfelelő jogszabályokat fogadjunk el. Meglepedve, meglepve hallgattam azt, hogy a megváltozott jogszabályok szövegét nem fordítják le, így nehéz összehasonlítani a meglévő és az újonnan javasolt szöveget. Ennek változnia kell. És az is meggyőződésem, hogy értékelnünk, elemeznünk kell a, a szubszidaritás szabály érvényesülését, főként a Lisszaboni szerződésre való tekintettel. Köszönöm. Ferreira, egy minut. Köszönöm. Egy percen Ferreira úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Azt is mondhatta volna, hogy a hatásvizsgálatok a jövőben hatékonyabbak, átláthatóbbak lesznek, és így tovább. De amit ő mondott, az csak egy formális beszéd. És igazából a lobby csoportok azok, akik az irányt megszabják most ez az eszköz, a hatásvizsgálat hatékonyan kellene, hogy működjön, és az lenne a feladat, hogy mindenki életét megkönnyíti, különösen a KKV-két. Nem szabad nagy ahhoz vezessen, hogy elszegényítse a vállalkozás, vállalkozásokat. Például a KKV többsége Portugáliában nagyon megszenvedte a trojka előírásait. A liberalizálás, a stratégiai szektoroknak a magánkézbe az energia monopóliumok. Köszönöm, most pedig Timmermans úrnak adom meg a szót válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék szeretném kinyilvánítani, hogy mennyire nagybecsülöm az Európai Parlamentben dolgozó tolmácsok munkáját, hiszen borzasztó gyorsan beszélnek a kollégák, és valóban félelemreméltó munkát végeznek az Európai Parlament tolmácsai. Impact assessment on SMEs. Folytatom angolul. A nyok elvégzése során a KKV-kra kifejtett hatás vizsgálata mindig is része volt a folyamatnak. Én éppen úgy javítani akarok ezen, mert kevésnek, elégtelennek tartom ezt, ennek a mértékét. A jogszabály jogra javaslat tévő igazgatóságok, főigazgatóságok felelősek a hatástanulmányért, amelyet aztán hatástanulmány igazgató tanács vagy tanács értékel, és eddig a hatástanulmányok 40%-át visszaküldte ez a hatástanulmánybizottság, mert nem volt elégedett annak minőségével. Az Európai Bizottság úgy érzem tehát, hogy éppen ezért javíthatna ezen a munkán. És nagyon fontos, amit ma hallottam önöktől, hiszen ezeket a javaslatokat is fel tudom dobni, amikor a kollégákkal arról beszélgetünk, vitázunk majd, hogy hogyan fogadjunk el jobb iránymutatásokat, irányvonalakat erre vonatkozóan. százaléka a javaslatoknak részben vagy teljesen vizsgálják a KKV-kra kifejtett hatást. De a, például a hatástanulmány bizottság működésén is javíthatunk, hogyha megbizonyosodunk arról, hogy a bizottság tagjai, főként akit éreztük a tagságot, megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az adott szakterületen, és ráadásul egyértelműen függetlenek, és ha szükséges, akkor akár brutális kritikával is illetik a javaslatot. A célom tehát az, hogy a hatástanulmány bizottság összetételét alaposan átvizsgáljuk, át mm, megfontoljuk. Többen azt javasolták, hogy a hatástanulmány bizottságnak nem az Európai Bizottságon kívül kellene működni. Én ezzel nem értek egyet, úgy érzem, hogy már a javaslat tételi stádiumban is igenis el kell végezni ezt a mert mielőtt a parlamenthez és tanácshoz benyújtjuk ezeket a javaslatokat. Én azt mondom, hogy aztán utána ezt a többi jogszabályalkotóval is el kell végezni. Talán, talán hatunk, tanulhatunk egymástól, leülhetünk a tanácssal és a parlamenttel, hogy mit csinálhatnánk másképp jobban. A hatástanulmány azt vizsgálja, hogy a társadalom egészét hogyan érinti az adott jogszabály. Tehát nem csak azt vizsgáljuk, hogy jogi szempontból valóban kiállja az idők próbáját, hanem azt is vizsgáljuk, hogy milyen társadalmi hatást vált ki, milyen környezetvéde, környezeti hatást vált ki. Ez különösen fontos a jobb jogszabályalkotás esetében. Talicska úr azt javasolta, hogy talán pénzügyi célokat is állapítsunk meg a jobb jogszabályalkotásokra vonatkozóan. Lütikófer úr is utalt erre. Ez nem feltétlenül jobb jogszabályalkotás nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebb jogszabályt fogadunk el, hanem mondjuk 28 tagállami jogszabály helyét átveheti egy világos uniós szintű jogszabály. Vagy azt is jelentheti, hogy az unió nem szabályoz olyan területet, ahol olyan nagy az eltérés a tagállamok között, hogy az uniós szabályozás annyira bonyolult lenne, hogy ez túl bonyolultá tenni, főként a kis és középvállalkozások életét. Nekem ez nem ideológiai kérdés, nem pártpolitikai kérdés, ez számomra egy racionális, pragmatikus kérdés, hogyan érhetjük el a fenntartható Tehát hogyan, hogyan érhetjük azt a célt, hogy segítsük a kis és középvállalkozásokat abban, hogy az európai gazdasági növekedés motorjává váljanak? Meggyőződésem, hogy a meglévő jogszabályokon is javítani kell. E tekintetben az Európai Uniónak bizony az elmúlt években hát legalábbis nem tökéletes a bizonyítványa, Tadiska úr utalt erre, ezzel egyetértek. Például az elmúlt jogszabályokat ki, vissza kell vonni. Akik azt mondják, hogy gondolkozunk kicsiben, think small first, velük egyetértek. Nem azért, mert, nem csak azért, mert annyi KKV van az Európai Unióban, hanem azért is, mert azzal, hogy segítünk a, a KKV-knak, az sokkal könnyebb, mint hogyha nagyoknak segítünk. Hogyha a KKV-knál egy kicsivel csökkentjük az administratív vagy bürokratikus terhet, akkor az azonnal eredményeket hoz. De ezzel tisztában kell lennünk a KKV-knek is, de az benyomásom, hogy bármit is tettünk eddig európai szinten, a KKV-knak nem alakult környezésük, hogy csökkentenék, csökkentenénk az administratív terhüket. Többen rámutattak arra, hogy a KKV tovább is úgy gondolják, hogy Európa csak nehezíti az életüket. Szerintem valami tennünk kell együtt a bizottságnak és a parlamentnek annak érdekében, hogy ezt a téveszmét eloszlassuk. Zárásképpen tehát elnök asszony valóban a KKV-k kifejtett hatást vizsgálni kell a hatástanulmányokban, javítanunk kell a hatástanulmányok rendszerét. Igen, a jobb jogszabályalkotás részeként ezt el kell végeznünk, ez bonyolult lesz, de szükséges és előfeltétel az európai gazdasági növekedés újraindításának. És igen, az Európai Bizottság elkötelezetten vallja azt az évet, hogy minden érdekelt félnek az Európai Parlamentnek különösen beleszólása van ebbe a folyamatba, és az új iránymutatások ezt tükrözni fogják, amelyet nem sokára majd köz, nyilvánosságra is hozunk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. Csütörtökön szavazunk. A mai napi rend utolsó része következik az egyperces felszólalások. Hayes úr az első egy percben. Meg... Thank you.